Az elnök. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Szeretnék mindenkit kérni, hogy foglaljanak helyet. Az ülést megnyitom. Creighton asszony még nincs itt a teremben, úgyhogy javasolnám, hogy barroso úrral kezdjünk. audy úr. Tisztelt elnök úr! Rendszeresen felhvtam a figyelmét arra, hogy a politikai kapcsolatok hiánya